Linda McEvent az együttes ülésen Afet és Deve a szomszédsági fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszköz létrehozása. Ez az anyag a két, illet, két bizottság illetékességébe tartozik, tehát közös illetéke, illetékesség február 4-én eh, szavazunk a két eh, szakbizottság együttes ülésén. Ez egy nagyon fontos eljárás, hiszen ez határozza meg, hogy az Európai Uniónak a harmadik országoknak adott 90 eh, milliárdos eh, támogatását 2021 és 2027 között hivatalos jelentést készítettek a jelentéstevők, ez a vitánk alapja. Nagyon rövid időnk van, most meg is adom a szót a Fejlesztési Bizottság elnökének, Linda McKevennek, hogy tartsa meg a bevezetőt. Köszönöm szépen, nincs túl sok időnk, tényleg, mondja Linda McKeven. Néhány hónapunk van a választásokig, ez a téma nagyon fontos, Nincs tolmácsolás, kérdezi az elnök, de van, és működik a mikrofon is. Ah, closer, okay. Yeah. Yeah, they, they work better in the socialist group room. <laughs> a szocialista frakcióban jobban működnek a mikrofonok. Minden esetre röviden, néhány hónapunk van, a választások előtt, és ez az egyik legfontosabb téma, amelyel a két szakbizottság foglalkozik. Hiszen a keretet határozzuk meg, amelyben a külső támogatás, pénzügyi támogatás 2021 és 27 között megvalósul. A fenntartható fejlődési célok a fő végrehajtási szakaszba érnek ezen az időszak alatt. Nagyon örülök annak, hogy a négy társ, társ előadó itt van, és elkészítette a jelentését. Nagyon ambiciózus anyagról van szó. A fő üzenet, amit a parlament szeretne eljuttatni, az az, hogy nyilván eh, vannak nyilván folynak a tárgyalások az egységes eszközről, de hogyha rugalmasságot akarunk, akkor a parlament nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a költségvetés végrehajtásnak, vagy a támogatás megvalósításának eldöntésében. És nagy hangsúlyt helyezünk a Fejlesztési Bizottságban a fejlesztési politika céljainak, a szegénység megszüntetésének vagy leépítésének. Ez a bevezetőm, és az AFET-tel és az Emberi Albizottsággal eh, remélhetőleg jó együttműködésben elfogadjuk majd ezt a jelentést. Kinek adom meg a szót? kérdezi a elnök. Préda úr, Engel úr, ki kezdi? Charles Görens. Charles, tessék. Euh, merci, madame la présidente. Euh, Köszönöm, elnök asszony hogyha lehet, hogy milyen érdeklődést vált ki a találkozónk, akkor azt javasolnám, hogy a következő alkalommal legalább 20 társ jelentéstevő legyen, és így több lesz a hallgatóság egy ilyen fontos téma tárgyalásakor. Tehát négy társ jelentéstevő dolgozott itt együtt a munka kezdete óta, hogy olyan végkövetkeztetéseket alakítsunk ki, amelyek mindenki meg egyetértésre találhat. Kezdetben elég nehéz volt a munka, és aztán összekovácsolódott ez a csapat, és megpróbáltunk javítani a szövegen, amit kaptunk a bizottságtól. A bizottsági javaslata az NDICI-jal kapcsolatosan, amely a külső finanszírozási eszközök nagy részét összefogja, összefogja egy ambiciózus javaslat, de határozottnak, eltek, eltökéltnek kell lennünk ahhoz, hogy ezt megtegyük. A parlament részéről a bizottság, illetve a tanács vagy a tagállamok részéről ugyanakkor még nem látszik, hogy ez a javaslat egyértelmű támogatásra találna. Előre kell tehát lépnünk ezen a területen, és küzdenünk kell ennek érdekében, mert a jelenlegi gyakorlat a fejlesztési alapok esetében az, hogy megfosztja a parlament tett az alapvető előjogaitól a jelenlegi gyakorlat, az egyfajta boszdemokratikus logika mentén működik, demokratikus elvekkel, amelyeket mi megpróbálunk beilleszteni a déli országokkal kialakított partnerségünkbe. Tehát itt a demokráciáról adunk leckéket a partnereknek ezen pénzügyi eszköz kapcsán, ugyanakkor nekünk is jó példával kell elől járnunk az Európai Fejlesztési alap esetében is érvényesítve a demokratikus elveket. A munkánk során a következő dolgok vezettek minket. A közöben megpróbáltuk már elérni, hogy ez az új eszköz tiszteletben tartsa az EU vívmányait a fejlesztési együttműködés területén, illetve a külpolitikai fellépések területén általánosságban, megpróbáltuk a lehető legjobban ellenőrizni ezt az eszközt olyan követelményekkel, amelyeket javaslunk a fejlesztési, a fenntartató fejlesztési célok vonatkozásában, meg próbáltuk elérni, hogy ez az eszköz megfelelő, megfeleljen a doktrina alapnak, és azon elképzelésnek, amelyel kapcsolatosan megállapodtunk, a Fejlesztés Európai Konszenzus keretében, vagy az ENSZ keretein belül, vagy akár tagállamokként úgy szintén. Tehát itt olyan célok vannak, amelyek megérdemlik a támogatást, és megérdemlik azt, hogy valóra váltsuk őket. A második megjegyzés kategória a döntéshozatali folyamatra irányul. Megpróbáltuk módosítani a bizottsági szöveget hogy nagyobb legyen az átláthatóság, nagyobb legyen a parlamenti ellenőrzés, és a hatékonyság is növekedjék. Ugyanakkor megpróbáltuk tiszteletben tartani a politikák koherenciájának elvét. Hogyha megnézzük a módosítókat, amiket ezen szöveggel kapcsolatosan megalkottunk, így például 34B, ez a 138-as módosító, amely jobb parlamenti ellenőrzésre irányul egy megerősített párbeszéd révén a parlament és a bizottság között, valamint a külügyi szolgálat között. Itt tehát javítani kell a parlament előjogait, és a másik dolog pedig az, hogy javítanunk kell helyzetünket az együttdöntés területén, vagy a rendszerbe való bevonás területén. Az az vezetett minket, hogy megvizsgáljuk, mi is jó az Európai Parlamentnek, anélkül, hogy zavarnánk ezen eszközök végrehajtását. Azt hiszem, hogy sikeresek voltunk, megpróbáltunk párhuzamosan a bizottsággal is tárgyalásokat folytatni a lehetséges modus vivendiről, hogy hogyan lehetne a parlament pozícióját javítani a területen. El kell mondanom, hogy a bizottság, és köszönetet is mondok nagy hajlandóságáért, nem bátorított minket a delegált jogi aktusok létrehozására, mi mégis megtettük ezt. Azt hiszem, hogy Félix reakciója megmutatja, hogy mennyire megpróbáltam a valósághoz hű maradni, amit megtapasztaltunk az elmúlt három-négy hónap során. Nem tudom, hogy teljesen sikeresek voltunk-e, de egy konstruktív párbeszéd keretében megkíséreltünk válaszolni a bizottságnak, és azt hiszem, hogy a bizottság megértette, hogy a parlament sokkal elégedettebb a status quo-val. Nagyon kevés javítást javasoltunk, de ezek mégis lényegi jelentőségűek. Nyolc delegált jogi aktust vezettünk be, hogy megmutassuk, hogy az Európai Parlament is hallatni akarja hangját. Ezek kísérlet, nem arra irányuló kísérletek, hogy a bizottságot vagy a külügyi szolgálatot megzavarjuk munkájukban, ellenkezőleg szeretnénk beleszólni a nagy stratégiai döntésekbe, és összegekbe, amelyeket e célokra fordítanak. Itt meg is elnék, hiszen a parlamenti csoportban ezeket még újra el kell majd magyaráznunk, hogy azon kollégáknak is kifejtsük mindezeket, akik nem ö, tudtak most itt jelen lenni. Tehát ezt még be kell pótolnunk a következő hetekben. Köszönöm. Préda úr a következő hozzászóló. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Én is mondanék néhány szót uh, az a munkáról, amelyet az az elképzéssel végeztünk, hogy világos célokat uh, fogalmazunk meg a különböző szakpolitikák területén. A szomszédsággal kezdeném. Először is elmondanám, hogy kifejeztünk egy véleményt a parlament részéről, mert szerint külön eszközre van szükség, és én sajnálom, hogy a bizottság nem vette figyelembe ezt a kérésünket a külön eszközre vonatkozóan, az indoklásban van egy utalás erre, és a társjelentéstevők is támogatták ezen módosításomat, és ott világosan jelezzük, hogy nyitottak vagyunk a tanácssal a további tárgyalásokra, hogy vizsgálják felül a szomszédsági eszköz elkülönítését, hogy megfelelően tükrözni lehessen a pénzügyi eszközök között azt a speciális állapotot, amelyet az EU és a keleti és déli szomszédság területén tapasztalhatunk, hiszen Grúziát és Bolíviát nem lehet ugyanazon szintre helyezni, elnézést, hogy ilyen világosan fogalmazok. Van vonakodás a tagállamok részéről a szomszédsági elközre vonatkozóan, ami ezen eszköz szerkezetét illeti, ugye mi itt felelősen dolgoztunk azon, hogy a bizottság javaslatán javítsunk. Aztán van itt egy fejezet, hogy a specifikus igényeknek megfeleljünk a szomszédsági eszköz országai részéről. Továbbra is erősítjük ezt a politikai keretet, hogy célzott javításokra kerüljön sor hogy a teljesítmény alapú megközelítés javítani a szomszédsági politikát illetően. A stabilitás és béke fejezetet illetően a rendelkezéseket be akarjuk vonni az összes PDI-be. Itt van például a konfliktus megelőzés az NCDEI keretében. Aztán két milliárd eurót javaslunk a stabilitásra, megelőzés, konfliktus megelőzésre, a gyors reakciók keretében meg akarjuk erősíteni a katonai erőkapacitását és a fejlesztési biztonságot, és ez a stabilitási és eszközzel összhangban áll. Mindez csak a fenntartható fejlődésre lehet használni, nem pedig töltényekre vagy fegyverekre. Másrésztről itt egy 270 milliós eurós korlát van ezen tevékenységekre, ami pedig a stratégiai partnerekkel való együttműködést illeti. Az DICA lehetővé teszi ezt az együttműködést, és ez már nem a bilatás fejlesztési együttműködés területe, ami pedig a földrajzi elosztást illeti, a kül politikai prioritási program, ez prioritást kell, hogy élvezzen. Nos, néhány szóban ezt akartam mindössze elmondani. A felszólásom végén szeretnék köszönetet mondani a DEVE és az AFET titkárságának rendkívüli munkájukat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz, kemény munkát végzett a négy jelentéstevő ilyen rövid idő alatt készítette el ezt a jelentést, és ez nyilván nem volt könnyű. Frank Engel következik a Fejlesztési Bizottság nevében. Köszönöm, Linda. És ott folytatom, ahol Krisztián abba hagyta, még egyszer én is szeretnék köszönetet mondani az együttműködőknek, a munkatársaknak, a frakció részéről, a személyes asszisztensek részéről nagyon fantasztikus munkát végeztek ez ügy érdekében. 200 oldalas anyagot, majdnem 400 módosító javaslattal, ez hát egy kolosszális munka. Mit akartam elmondani? A következő a lényegi elemeket. Kezdjük az elején. Ne felejtsük el, hogy nem egy egységes eszköz lesz a jövőben, e, és nem is kettő, és akkor, hogyha nem sikerül elérnünk azt, hogy a fejlesztési segítségnyújtás megjelenjen a költségvetésben. Ez e, a tanács előtt van, és úgy tűnik, és hogy, hogy úgy tűnik, hogy vannak e, tagállamok, részben nagy tagállamok, amelyek nincsenek, nem értenek egyet azzal, hogy a költségvetésbe be kellene vonni ezt. És minden, amit itt javaslunk, ez attól függ, hogy a költségvetésben szerepel ez vagy nem, mert ha nem, akkor nem ugyanarról beszélünk. Hát ami a mi munkánkat illeti társ jelentéstevőként, Említenem kell a nagy afrikai stratégiát, az Európai Unió és az Afrikai Unió közötti együttműködést, amely jelen pillanatban nem igazán jelenik meg prioritásos helyen, ami a támogatást illeti, költségvetést illeti, illetve van egy, egy amit, és ez két részre szakad, egyrészt az európai szomszédsági politikában jelenik meg az észak-afrikai együttműködés, illetve a szubszaharai régió, és itt a, a konkrét finanszírozás illeti, olyan politikát kell létrehozni, amely az afrikai kontinenst egészében tekinti, és valódi partnerséget hoz létre az afrikai kontinenssel. Ugyanez érvényes egy másik de- földrajzi területre, az egész AKC térségre. Jelen pillanatban most itt egy a külső fellépés szétválasztja az afrikai, a karib tengeri és csendes óceáni térséget, hogyha az, az AKC együttműködést fenn akarjuk tartani, akkor ez nem igazán ideális, és ami a finanszírozást illeti a jövőben is, végig kell gondolni ezeket az adottságokat. Sár beszélt a kormányokról, a támogatásról, ez érvényes a fejlődő országok esetében is. Ennek örülök, azt gondolom, hogyha mm, azt csinálnánk, amit a jelentéstevő ajánl, ez lehetővé tenni az Európai Parlament számára is, hogy specifikusan orientálódjon országonként vagy régiónként a az együttműködési politika keretében Afrikával, és ezzel az Európai Unióból, az Európai Parlamentből valódi partner lenne. Nyilván Grúzia nem ugyanolyan, mint Bolívia, nem lehet összehasonlítani Mauritániát Gánával, tehát nem szabad ezeket összekeverni egy dologgal, az az árlám, amit nem sikerült megoldani, és amit nehéz megoldani, egy nyitott kérdés, ez pedig a, pa- a partnerek szerepe, konkrétan az Európai Beruházási Bank szerepe a politika megvalósulásában a pénzügyi támogatás megvalósulásában. Egyesek azzal vádolják az Európai Bizottságot, hogy banká szeretne válni, és, és hogy a bankot meg akarja fosztani az elsődleges szerepétől, ami a finanszírozás. Holott a beruházási bank a teljes fellépésének csak egy százalékát fordítja az afrikai együttműködési támogatásra. Nyilván az Európai Bizottság sem akar bankként fellépni, de talán érdemes lenne végig gondolni a többi intézménnyel és a beruházási bankkal együtt azt, hogy szükséges-e egy európai fejlesztési bankot létrehozni. Ez nem létezik, az beruházási bank nem fejlesztési bank. Szerintem a beruházási bank egy ága lehetne ilyen fejlesztési bank. Minden esetre szükséges és hasznos lehetne elkezdeni ezt végig gondolni egy európai fejlesztési bank létrehozását tehát mert minden más nagy blokknak, Afrikai Uniónak vagy Ázsiának is vannak ilyen fejlesztési bank, van ilyen fejlesztési bankja, csak Európának nincs. Ezt érdemes lenne végig gondolni. Ezt a problémát tehát meg kell gondolni de semmi nem akadályozza meg azt, hogy ebbe az irányba tegyünk lépéseket. Köszönöm szépen, Frank. Panzeri úr következik, emberi jogi um, albizottság nevében. Eh, Köszönöm. Jó magam is csatlakozom a társ jelentéstevőkhöz intézett köszönetnyilvánításhoz. Nagyon jól dolgoztak. Az enyém a legjobb része a jelentésnek, tehát megpróbálom most itt lezárni ezt a bemutatást. Az emberi jogok és alapvető szabadság jogok új rendelkezéseket vezettünk be, amelyek lehetővé teszik a támogatás felfüggesztését egy olyan országgal szemben, ahol folyamatosan nem tartják tiszteletben a demokrácia, a jogállamiság és az emberjogok, alapvető szabadságjogokat. A pénzügyi dotáció az emberi jogokkal, demokráciával kapcsolatos tevékenységekre növekedett félméred euróval, hogy lehessen leküzdeni a civil társadalom terének korlátozását, ami pedig a helyi önkormányzatokat, civil szervezeteket illeti, a költségvetést a civil társadalmi szervezetekre 700 0,7 milliárd euróval növeltük, és a tematikus fejezetet a helyi önkormányzatokra pedig 0,5 milliárd euróval növeltük. Ami pedig az EFD pluszt illeti, a társjelentéstevők támogatják az új EFD plusz létrehozását és egy egységes garanciát a külső fellépésekre, valamint a 700 milliárd eurós maximumot a fellépésekre a jelentés számos biztosítékot tartalmaz, beruházási biztosítékot, amely hozzájárul a fenntartható fejlesztéshez, a szociális környezetvédelmi sztenderek és az emberi jogok betartásához. Végezetül az EFD plusz esetében ez szerepel az alaprendeletben, és nem pedig a mellékletben. Az utolsó pont a költségvetés, a tevők által javasolt módosítók tükrözik azt az elképzelést, hogy az eszközt tervezhetővé kell tenni, amennyire ez lehetséges, hogy a demokratikus ellenőrzést garantálni lehessen, ugyanakkor egy mozgásteret, egy rugalmasságot is meg kell hagyni. A pénzügyi eszközök megerősítés az emberi jogokra, a civil társadalomra, a helyi önkormányzatokra és a globális kihívásokra, ezek kompenzálásra kerülnek egy hasonló csökkentésből, a tartalékból, és módosításokat eszközöltünk, hogy bizonyos földrajzi területek és tematikus témák fontosságát tükrözzük, és ezen kívül fontos a KRFP időközi jelentése, amely a források növelését javasolja az 3,5 milliárd euró az afrikai beruházási eszköz, amelyet a szubszárai Afrika 2,4 milliárd euróval részesedik ebből, és az 1,1 milliárd euróval pedig a szomszédsági eszköz. Szeretnék köszönetet mondani három társ jelentéstevőnek, akikkel ezen három hónap alatt azt hiszem, hogy jól dolgoztunk együtt, jó munkát adunk át az Európai Parlamentnek. Köszönöm. Thank you very, thank you very much. I should have said that Mr. Panzeri of course. Panzeri úr egyben itt a együttműködője a frakció közötti együttműködésnek. Az időrendet itt áttekinteném, hogy kik akarnak felszólalni. Astrovicius úr, Szabling Lucy, Edward Kukan. Does anybody else wish to take... Gáler és Kukan urak, kíván-e még valaki megszólalni? Akkor ők négyen. Van időnk, persze még a biztost is meg akarjuk hallgatni. Árkavicius úrnak adok szót, aki helyettesként van jelen. Igen, Marica Sake helyett vagyok itt, aki gratulál a társ előadóknak ahhoz a kiváló munkához, amit elvégeztek az utóbbi hetek során. Az a tény, hogy több mint 300 módosítót nyújtott be maga az előadó, már önmagában mutatja a téma komplexitását, és hangsúlyozni szeretnénk, hogy az Európai Parlament közös álláspontjának kidolgozásához ez feltétlenül szükséges volt. Maricsa néhány gondolatot szeretne a lelkünkre kötni. Garantálni kell, hogy megfelelő irányítási struktúra álljon az Európai Bizottság rendelkezésére, amely elszámoltatható a parlament által is. És az emberi jogokat a külügyi, külpolitika pillérévé kell tenni. És minden ezzel kapcsolatos programot fejleszteni kell, és negyedsorban pedig megfelelő performancia mutatókra van szükség, hogy minden tevékenységet érdemben is rendszeresen lehessen ellenőrizni és értékelni. Gratulál egyébként, megbízom a szövegírójának, és és sok sikert kíván a véghez vitelhez. Köszönöm szépen a szót. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy a frakcióm aggasztónak találja azt, hogy egyre gyakrabban fejlesztési EU pénzeket nem arra költenek, amire azok eredetileg valók. És a biztonságpolitikára, migrációs politikára, és itt tovább mennek el ezek a pénzek. Ez a stabilitási és béke eszköz ezzel is megtörtént, a Trust Fund Afrikáérttal is megtörtént, és ugyanakkor üdvözlöm azt, hogy több olyan módosító született, ami erősítené a, az említett vonulatot, illetve hogy új nyelvezet használatát ösztönzi a migráció kapcsán. Továbbra is úgy gondolom, hogy a különböző eszközök összecsoportosítása nem feltétlenül a hatékonyságot szolgálja, viszont növeli az átláthatatlanságot. Az ICI és a fejlesztési együttműködés összekeverése nem tesz jót a projektek hatékonyságának, és nem szolgálja a békét és stabilitást. Végül lenne egy kérdésem az előadóhoz és különösen Préda úrhoz, mint az AFET felelőséhez. Ön az előző Shadow ülésünkön azt mondta, hogy a bizottság képviselőjével egyeztetett előzetesen, és állítólag ez az emberi jogi eszköz most a többi eszköztől külön fogalmazódna meg, kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy most ezt már miért nem követeli, mint korábban? A jelentésében ö, eredetileg még belül volt a dolog, most meg kikerült. Nem tartom jónak továbbra, és hangsúlyoznom kell, hogy az eszközök összekeverését, együttes kezelését, mert így a parlamenti ellenőrzés még kevésbé lehetséges, és a delegált jogi aktusok sem változtatnak ezen. Az egyes eszközök kapcsán sem segített már a delegált jogi aktus, most meg az összevont eszközök esetében miért lenne másképp és jobban. Tehát így módon még rosszabb lesz az átláthatóság, és, és még több delegált jogi aktusra lesz szükség, és azokkal együtt sem lesz követhető a dolog. És szeretném tudni, mi a különbség az enhanced és a strategic dialogue között a különbség. Miért változott meg a nyelvhasználat? Köszönjük szépen, most akkor a nem árnyék előadók is megszólalhatnak. Hárman jelentkeztek Gáler úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak, amit elmondott, és ami eddig kritika elhangzott, az nem az ő személyét és munkáját illeti, hanem tartalmi kérdéseket. Igen, nekem is vannak fenntartásaim, szerintem ez az időterv például nem teljesíthető, túl rövid az idő ehhez a komplex feladathoz, és több közös gondolkodásra, előkészítésre lenne szükség a hatékony fellépések megfogalmazásához. Görens kolléga is megfogalmazta már, hogy hogy a képviseletünk nem volt megfelelő jobb, lett volna, hogyha a 2016-os felállásban lépünk föl, az működött is. És én az utóbbi húsz évben sajn, azt hiszem már minden érintett emberjogi afet liber bizottságban dolgoztam már, tehát tudom én ezt kívülről, belülről, hogy hogy működik, és az AKP együttműködésben is aktívan benne voltam. Ezért is, és ezek alapján mondom, hogy hatékonyabb eszköztárra lenne szükség. Ezzel kapcsolatban három javaslatom van. Fenntartásaim vannak bizonyos címkézésekkel kapcsolatban, hogy bizonyos pénzeket csak valamire lehet költeni. Állítólag a támogatások többségének meg kell felelni a, a fejlesztési elveknek. És milyen összegeket akarunk a fejlesztési pénzekből más célokra átcsoportosítani. Nagyon átláthatatlan ez, és én minden lehetséges EU jogi eszközt igénybe véve ellenőrizném, hogy mire mennek a pénzek. Ha a parlamenti képviselők harmadik országokkal kötendő egyezményekben, politikai döntésekben részt vehetnek, akkor ezt az együttműködést hatékonyan meg kell szervezni, akár rövid távon is. Azok a jogi szövegek, amelyekkel, amelyek alapján dolgozunk, azok alapján megfelelő mechanizmusokat is ki kell alakítani ezekre. És igazolni kell, hogy a hét eddig különálló eszköz összefonása, összefogása most milyen előnyökkel, hátrányokkal jár. És szerintem az eszköztárat ki kéne egészíteni a demokrácia oktatása és választás előkészítés tevékenységgel. Ezen a területen még keveset tettünk. Az, a helyi választási megfigyelők toborzásának is jobban ki kéne alakítani a metodikáját, és egységesé, intézményessé kell ezt tenni, ezt a tevékenységet. Erre már vannak megfelelő javaslatot, csak eszközé kell őket alakítani, eszközként kell őket megfogalmazni. Köszönöm szépen! Igen, állítólag tényleg 92%-a eljének kell, hogy megfeleljen, nem jelenti azt, hogy csak a fejlesztett országokban lehet elkölteni. De ezeket a számokat majd a szakértő elmagyarázza, hogy a 92-95 százalék mit is jelent. Csak hogy ne legyen félreértés, jelzem, hogy itt van valami. Edward Kukan. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm az előadóknak, társelőadóknak a munkát. Sok új, jó gondolat merül föl, sok a kihívás. Elmondtam már korábban is, hogy én eléggé szkeptikus vagyok voltam az ICI első javaslatával szemben a bizottságtól. Bár látok benne néhány jó gondolatot, lehet azt is indokolni, hogy miért fogjuk össze ezeket az eszközöket. Főleg a DNA esetében indokolható, hogy összevonjuk azt a szomszédságra vonatkozó egyéb erőfeszítésekkel. Sokféle a szomszédságunkkal a viszonyunk, de fontos, hogy ezek a különböző formák, struktúrák, eszközök egymással összehangoltan működjenek. Más szóval láthatóbbá és hatékonyabbá és koherensebbé kell tenni a fellépéseinket a szomszédság térségében. Szeretnék garanciákat látni arra, hogy az Európai Unió erre elkülönített költségvetése tényleg az EU prioritásainak megvalósítására költődik, és nem általános fejlesztési támogatásként oldódik föl a nagy közösben. A more for more elvét jobban ki kell domborítani. Ezt az elvet azért hoztuk létre, hogy az együttműködők még több támogatásban részesülhessenek, és díjazva legyen az, hogyha az emberi jogokat figyelembe vevő politizálás, stratégia építés jellemzővé válik differenciálni kell a különböző harmadik országok között. És azokat az országokat, amelyek társulási megalapodással rendelkeznek, kiemeltebben kellene támogatnunk, mint eddig, hogy legyen ennek értelme. A More for More így valósulhat meg, a stratégiai párbeszéd mindig mindkét félen múlik, hogy mennyire hatékony. Szeretnénk, hogy a tanács a bizottsággal strukturáltabb együttműködési kereteket teremtsen a jövőben. Az ICA, az IFSC Plus-szal összevetve egyértelműen egy világos parlamentet is bevonó politikai célokat követ, amely az adott földrajzi térségben megfogalmazott stratégiai prioritásainkkal összhangban van. Az IFSD és az NDICI kohézióját, koherenciáját meg kell teremteni. Utolsó megjegyzésem következik. Ha pénzügyi eszközökről beszélünk, akkor az EU pénzügyi szervezeteinek mobilizálásáról is beszélnünk kell, arról ugyanis, hogy a pénzügyi támogatást hogyan, milyen csatornákon jutatjuk. Köszönöm szépen. Benenben lesz a, van a parlamenti közgyűlés, közös parlamenti közgyűlés, nyilván sok kollega ott van, és ez is megmagyarázza azt, hogy miért van itt ilyen kevesen. Ausztrovicius úr szeretne a saját nevében hozzászólni. Köszönöm szépen, még mandátumom és hangom is van. Kedves kollégák, hogyha úgy döntünk, hogy az eszközöket összevonjuk, és egy újat hozunk ebből létre, ez az új, ez olyan átfogó és hatékony legyen, amilyen csak lehet. Ami a felülvizsgálati és módosítási eljárást illeti, vagy folyamatot illeti, látjuk, hogy a segítségnyújtás felfüggesztését nem tervezi a rendszer, hogyha baráti gesztusként juttatjuk el ezeket a pénzeket, támogatásokat, és nem kérünk érte cserébe semmit. Miért mondom ezt? Az európai pénzügyi segítségnyújtás támogatást úgy kell alakítani, hogy ez az Európai Unió láthatóságát egy adott országban maximális maximálisá tegye, ez világos, kollégák is erről beszéltek, illetve ez garanciát kell, hogy jelentsen arra, hogy elfogadhatatlan rezsimek és diktatúrák támogatására nem használják, használjuk ezt a pénzt. Harmadszor pedig politikai nyomásként is lehet használni harmadik országgal szemben, és lehetővé teszi, hogy a saját céljainkat elérjük, különös tekintettel a saját polgáraink biztonságát tekintve. Ezt figyelembe véve a feltételrendszer és a felfüggesztés lehetőségét be kellene vezetni ebbe a rendeletbe, és ezért üdvözlök, min, üdvözlöm az 50A javaslatot, és más feltételek, vagy más adottságok, amikor nem, teszik, nem veszik figyelembe a jogállamiságot, a demokráciát, az alapvető szabadságot, ezekre is vonatkozzon ez. A nukleáris biztonságért létrehozott eszközről szóló szavazásra már sor került. Az Európai Unió támogatása tehát feltételhez kötött, attól függ, hogy mennyire valósul meg az együttműködés nyitott módon nukleáris területen az adott országgal, főleg ott, ahol öm, jogos aggodalmak merülnek fel a szomszédos térségben egy adott országgal szemben. A módosító javaslataimat időben be fogom nyújtani, hogy a nukleáris biztonsággal kapcsolatos feltételrendszer kiegészítse a már említett klíma, illetve demokráciai elvekre vonatkozó feltételrendszert. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, akkor ezzel lezárom a képviselők hozzászólói listáját. Most az Európai Bizottság részéről következik a DEFCO főigazgatója, Stefano Mansevicia Digi Defco részéről. Két percet tudunk adni, nyilván tudják már, hogy szűkös az időnk. Köszönöm, köszönöm Linda! Most először szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, főleg a jelentéstevőknek a közös erőfeszítésért, hogy ezt a jelentéstervezetet létrehozzák egy kis változást javaslunk, és hát világos, egyértelmű, hogy ez egy bonyolult folyamatot vált ki. Ez egy nagyon fontos lépés lenne a folyamat előrevitele érdekében, ez a jelentés. Ez az NVCI, ez egy nagyon fontos lehetőség, és fordulópont is lehet az Európa, Európai Parlament szerepét illetően a külső fellépésben. Ezzel hatékonyabbá válhat az Európai Unió a világban korlátozzunk, az, koncentráljunk az alapvető elvekre, persze még lesznek lehetőségeink kitérni a részletekre, most ami az alapvető architektúrát illeti, ugye ez a kiinduló pontunk, az eszköz egyedisége, ez egy politikai döntés, hogy legyünk hatékonyabbak, az eszköz az nem policy. A másik dolog pedig az Európai Fejlesztési Alap költségvetésbe emelése, ez egy példátlan költségvetési és vizsgálati illetékességet ad a parlament kezébe ez a kiinduló pont, ez az architektúra, tehát logikus, hogy a governance, a kormányzás a következő lépés, és szeretnénk ezzel mindenképpen megbirkózni. az önök részéről a fő válasz a delegált jogi aktus. Hadd mondjam el, én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a delegált jogi aktus a legmegfelelőbb eh, eszköz. Aztán, ami a hatékonyságot illeti, hogy egy delegált jogi aktust elfogadjunk, ez 13-15 eh, hónapig tarthat, nos hát ez nem igazán eh, összeegyeztethető egy gyorsabb fellépés a második. A, a, nem igazán érthető, ez, és ennek negatív hatása lehet a közös programozásra az adott országgal. Ezért én azt gondolom, hogy a kormányzást egy kicsit más szempontból kellene megvizsgálni. Az upstream eh, politikai szerep az Európarlament részére az orientáció meghatározásában, ez eh, fontos, és ezt erősíteni kell, de ezt el kell választani az ellenőrzéstől, a vizsgálattól, ami túlságosan mikromanagement szinten valósul meg. Szerintem ez nem igazi politikai e, ellenőrzés. Dolgozzunk ezen. A governance azonban a téma központi eleme. Másodszor, ami a fejlesztési tartalmat illeti, a 0,7 e, e, százalékot támogatom, a 95 százalék ez kérdéses, ne felejtsük el, hogy ez az eszköz más eszközöket helyettesít, és nem mindegyiknek a fejlesztés a célja. És vannak olyan területek, ahol a hozzáadott érték, az európai fellépés hozzáadott értéke bizonyításra került, mint például a biztonság. A 90 95%-ban most nem az ideológiáról beszélek, de a hatékonyságban nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Ami a pénzügyi borítékot illeti, támogatjuk azt, hogy erősítsük növeljük az Afrikának való támogatást, de mi az van egy problematikus szempont, az aki egyik legfontosabb meghatározó eleme ez, az, ez a boríték, ami nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé, tehát nagyon fontos lenne, hogyha átlátható módon vitáznánk erről. A beruházás kérdése, ez is világos, hogy nem akarunk banká válni, de olyan Európai Uniót szeretnénk, amely az Addis-i agendának megfelelően lép fel, és így használja a költségvetést nem arról van szó, hogy mi megengedjük az Európai Beruházási Banknak, hogy ezt vagy ezt tegyen, hanem neki nagyon fontos fejlesztési szerepe is van. Nagyon sok fejlesztési bank létezik a tagállamokban. Ez megerősíteni a közös programozást, hogyha ezt a nyitott architektúrát fenntartjuk. De nagyon sok ponttal egyetértünk a jelentésben. Az utolsó pont, mindenki nevében mondom ezt, az EKS erősebb szerepe, még akkor is, hogyha minket két sor elválaszt egymástól, ez egy közös javaslat. Együtt nyújtjuk ezt be, együtt működünk. Azt hiszem, hogy a döntés, ami az EKS létrehozta, ez már világosan meghatározta a feltételeket, és meghatározta az EKS szerepét is a programozásban, a politikai vezetésben. A cél az, hogy jobb legyen az együttműködés, és emellett elkötelezettek vagyunk mindenki nevében. El kell mondanom, hogy ez a módosító javaslat nem igazán szükséges, de benne maradhat. Köszönöm szépen, Stefánia. Hát, mivel ez egy nagyon fontos téma, hagytam, hogy tovább beszéljem. Danielson úr következik először a Diginér részéről. Köszönöm szépen. Úgy látszik, nekem még kevesebb időm marad. Stefán, Stefánóhoz a jelentéstevőkhöz hasonlóan nagyon elkötelezett vagyok a jelentéssel kapcsolatban, ez mindenképpen rendkívül hasznos. Ami a szomszédsági eszközt illeti, amit megemlítettünk, Hadd hangsúlyozzam, hogy mennyire fontos ez az eszköz a szomszédság politikai szempontból. Miért mondtam ezt? Azért, mert ez rugalmasságot tesz lehetővé, egyszerűsítést, illetve ez lehetővé teszi, hogy jobban felkészül, felkészültebbek legyünk, ami a különböző szomszédsági partnerekkel való együttműködést illeti. Az egységes eszköz szerintünk valóban a megfelelő előrelépési lehetőség, hogy erősítsük a reform mm, megvalósulásának lehetőségét. Ez az első megjegyzésem. A második az az, hogy üdvözlendőnek tartom azt, amit a jelentés említ a teljesítmény, az eredmény szempontjával kapcsolatban. Ez szerintem a jelentésben helyesen, a javaslatban helyesen szerepel, csak azt szeretném mondani, hogy ezen még lehet javítani. Nem szabad, hogy olyan helyzetbe hozzuk magunkat, amelyben még nehezebb valódi behatással, valódi hatással lenni a reform folyamatokra az érintett országokban. Ami pedig a láthatóságot illeti. Azt gondolom, hogy ez az egységes eszköz, jobb láthatóságot tesz lehetővé, világosabbá válik, hogy hogyan tudunk jobban megjelenni, és ez fontos, ez egy hasznos eszköz, és biztosíthatom önöket, hogy a láthatóság kulcsfontosságú elem számunkra is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Christian Lefle, nem tudom, hogy itt van-e. Oh, igen, igen, látom, tessék. Az EKS nevében, tessék. Igen, itt elbújtam a kis helyemen. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Köszönöm a társjelentéstevőknek a kiváló munkát, az egyértelmű és világos prezentációt, a javaslatokat, amelyek szerepelnek a szövegben. Azt hiszem, hogy a jelentésben látható, hogy az külső együttműködésben nagyon fontos a közös fellépés, és ez nagyon-nagyon bátorító számunkra. Krisztián Préda bizonyos személyes kétségeket fogalmazott meg, ami azt illeti, hogy egy egységes eszköz hozunk létre, és hát nyilván Grúzia nem ugyanolyan, mint Bolívia. Hát ez így van, hát Norvégiát és Kanadát se lehet egy kalap alá venni. Ez egy globális eszköz, de elég rugalmasságot ad nekünk az a fontos, hogy elég rugalmasságot adjon nekünk, hogy földrajzi különbségeket figyelembe vegyünk, az adottságokat figyelembe vegyünk. Ahogy Káler úr is említette, az em, mint hogy az emberi jogi eszköz is szerepel itt. Nem akarjuk, hogy az emberi jogok egy nisé kérdés legyen. Ez kulcsfontosságú az alfája és omegája a külső fellépéseknek, és hogyha ez kulcsfontosságú, akkor minden munkaszintre integrálni kell, különös tekintettel az emberi jogokra létrehozott eszközökre, de ezt a földrajzi borítékokban és más területeken is figyelembe kell venni. Ez a rugalmasság, erre van szükség, amit, ahhoz, hogy elérjük az eredményeket, a céljainkat, és együttműködjünk a tagállamokkal a közös programozásban, annak érdekében, hogy az Európai Uniónak nagyobb hatása legyen. Így egy egységes keret, egy konszolidált keret létrehozása oda vezet, hogy egy erősebb policy drive jön létre. Ennek érdekében Fontos a megerősített policy párbeszéd, és ez számunkra kulcsfontosságú az eszköz irányítását illetően. Stefano említette az upstream politikai párbeszédet, nos, ez downstream ugyanolyan fontos, Ausztrovicius úr is említette, illetve Marietse Sárke nevében ezt felvetette a monitoring fontos szerepét ráadásul még in-stream párbeszédre is szükség van. Ez azt jelenti, eh, hogy nem csak az programozás elején, hanem annak a, és annak a végén jelenik meg a párbeszéd, hanem folyamatosan a folyamat során sor kerül rá megértjük a parlament aggodalmait, amikor azt mondja, hogy túl nagy hangsúly eh, helyeződik a delegált jogi aktusokra. Én hetet számoltam, Charles Görens azt mondja 80. Hát a delegált jogi aktusoknak van helyük, de nem gondoljuk azt, hogy eh, ennek az elharapózása valóban a politikai fókusz lehetővé tevő munkát favorizálja. Köszönöm szépen. Elnök. Kedves jelentéstevők, társjelentéstevők, nincs már sok időnk, és japán meghallgatás kezdődik hamarosan. Charles Gören szeretne hozzászólni, tessék. Oui, merci, madame la présidente. J'avais oublié de le... Köszönöm, elnök asszony. Elfelejtettem meg említeni a beszámolom kezdetén, de mindenképpen szeretném kifejezni a köszönet nyilvánításomat az egész csapatnak, valamint az AFED szakbizottság munkatársainak és a fejlesztési szakbizottságénak is. Egy félreértésről szeretnék szólni, mert a bizottság és a külügyi szolgálatot illeti egyrésztről, és a parlamentet másrésztről. A delegált jogi aktusokat illetve nem vagyunk a delegált jogi aktusokkal kapcsolatosan egyfajta fetisisztek. Tudjuk, hogy számos kolléga, így többek között a parlament elnöke volt biztos, amely ismeri belülről az önök intézményét, még ösztönzött is minket arra, hogy módosítókat nyújtsunk be. Nem is akartunk olyan messzire menni, mint elnökünk. Mi egy parlamenti közgyűlés vagyunk, előjogokkal, kezdetben inkább egyfajta akadémiai keret voltunk, aki ismeri a, 79 és 80 között a parlamentet, tehát nem volt semmiféle költségvetési előjogunk, sokat küzdöttünk, hogy ezt elérjük. Ez egy zavaró művelet, ugye mindenki azt mondta, mert egyfajta felelőtlenség állhat be ezáltal, de pont az ellenkezője történt. Mindenki egyre felelősebbé vált, és értem a bizottság részéről azokat, akik azt mondják, hogy nem szabad, hogy a parlament mindenbe beavatkozzon. Jó a hatalmiágok szétválasztása, de a nagy stratégiai döntéseket illetően mindig is kihagytak minket. Tehát van egy ajánlat a bizottság részéről, hogy ezt most megtegyük egy megerősített párbeszéd keretében, mi tudomásul vesszük ezt, de ismételten többek vagyunk, mint egyfajta hallgatóság, akiket tájékoztatni kell. Nem egy briefingre van csak jogunk, hanem társ ö, döntéshozók vagyunk. Egyébként magukat a tagállamok is bele akarnak szólni ezekbe a dolgokba. És ez a fontos témája a trialógus során a tárgyalásoknak. Aztán amit megpróbálunk megtenni, ez az, hogy a közvéleménynek is válaszolunk, hiszen feltesznek kérdéseket, azt jelenti, hogy mit is tesz az Európai Parlament. Kötelességünk tehát biztosítani arról a polgártársainkat, hogy a választott képviselők igenis, hogy beleszólnak a dolgokba. Nem azért, hogy bárkit is zavarjunk, Flash úrral szemben minden tiszteletem, de annyira allergiás ő a delegált jogi aktusok szóra, elég ezt megemlíteni. Hogyha ezt ki, nyi, kimondjuk, ezt a szót, akkor rögtön látjuk, hogy ez egy zavaró elem. Jó lenne, ha közelebb kerülnénk egymáshoz ebből a szempontból. Mi sokáig ki voltunk hagyva ezen a eljárásokból, és az a véleményünk, hogy mi egy középutat választottunk amely teljes mértékben járható a három intézmény számára. Köszönöm, a többiek szeretnének hozzászólni. Mi japán. A japán barátainkkal szembeni udvariasság okán, akik azt várják, hogy megkezdődjék a meghallgatás, melynek már 23 perce meg kellett volna kezdődnie, én inkább most nem szólok hozzá. Antonio, do you have anything to add? Panzeri úr, Antonio, szeretne hozzászólni? Nem, nem, jó, jó, akkor köszönöm szépen. Köszönöm szépen a társ, joga, társ előadóknak. A parlament, az Európai Bizottság szövetségese számos témában, számos jogszabály öm, alkotásban. A parlament nélkül számos dolog meg sem valósult volna, hogy legyünk óvatosak a delegált jogi aktusokkal is, Freundur, a módosítások bejutásnak határidejéről. Köszönöm szépen, Linda, mielőtt lezárom ezt az együttesülést, hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy december 12-ig lehet módosításokat benyújtani déli 12 óráig, és emellett a közös bizottsági eljárás keretében minden frakciót arra kérek, hogy koordinálják a módosító javaslatokat, és prób- és az AFET és a DEVE bizottsági tagok írják alá. Köszönöm szépen, a következő ülés január 22-én lesz, és most pedig átadom az elnöki helyet, és nagyon hálás vagyok, hogy Préda úr ezt átveszi.